Kedves kollégák, akkor kezdjük is, illetve folytatjuk az eszmecserénket. Méghozzá a mobilitási csomag első részéről kezdjük is a délutáni ülésünket. Beszélni fogunk a szociális aspektusról. Wim Wendekamp, Merja Kilonen és Monteiro de Aguiar asszonyjal. Először is Wim van de Kamp úrral kezdjük, akinek meg is adom rögtön a szót. Majd pedig az árnyékelőadókkal fogunk ezt még cserélni, végezetül pedig az Európai Bizottságtól fogom mm, megkérdezni a véleményét. Wim van de Kamp úr készen áll, akkor öné a szó. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is Jens Nilssonra szeretnék megemlékezni. Ő volt az egyik, egyik a három jelentéstevőnek ennek a dosszi esetében, amely a piac működéséről szólt. A kabotás témája volt Jenszé. Miriáé a kiküldetésben lévő munkája, én pedig a menet, illetve a pihenőidők jelentéstevője vagyok, és nagyon örülök annak, hogy Ismail Ertú veszi át a kabotást, egy másik eszendőbeli kolléga veszi át ezt tehát. Elnök asszony, 392 módosítót kaptunk, ez már önmagában is óriási szám, és a módosítókat sikerült kilenc csoportba csoportosítanunk, és ezt a kilenc ö, csoportot az elnyékjelentéstevők ülésén már megvitattuk március 13-án, és március 25-én kedden lesz egy második elnyékjelentéstevői ülés, és az első kompromisszumos módosítókat is itt bemutatjuk holnap délben, de lehet, hogy ez nem is annyira önökre tartozik. Lesz egy technikai találkozó, hogy technikai kérdéseket is megvitathassunk. A módosítók elég széles körűek, és nagyon gondosan vannak megfogalmazva. A következő témákról van bennük szó. Az egyik legnagyobb téma a jelentésemben a könnyű haszongépjárművek kérdése, az LCV kérdése. A módosítók egy része hajlik arra, hogy a rendeletet a 3,5 tonnánál kisebb autókra is ki lehessen teljesíteni, tehát a 2,8 tonna lehetne esetlegesen egy kompromisszum. a könnyű haszongépjárművek ilyenfajta megváltoztása kihat majd a tahográf előírásokra is, illetve a székely kérdésére is, de ez persze már inkább a kabotás esetében lesz érdekes. A szoros értelemben vett menet, illetve pihenő idők. Különböző variációk vannak itt a rövid heti pihenőidőkre valóan vonatkozóan. Vannak olyan módosítók is, amelyek azt mondják, hogy ne is foglalkozzunk ezzel, és tartsuk meg a jelenlegi rendeletet, amely egyébként jól működik a gyakorlatban, és azokat a módosítókat, amelyeket a bizottság terjesztett elő, azokat elutasítjuk. Elnök asszony, figyelni kell a buszos szállításra, különösképpen az, hogy a személy, illetve a teherszállítást egy kalap alá veszük, az eléggé kontraproduktív, főként a buszsofőrök esetében, hogyha egy buszsofőr 50 utast szállít, eh, függetlenül attól, hogy ez most hosszú vagy egy rövid ö, eh, út, ugyanolyan fajta pihenőre vonatkozik rá, mint egy konténerszállító esetében. Vannak olyan módosítók, amelyek a napi um, pihenődet is megszüntették, vannak olyanok is, amelyek a jelenlegi e, rövidített pihenőre vonatkozó szabályokat uh, e, tartanák, tartanák meg. A negyedik téma az összesített vezetési időt illeti. Vannak olyan EPP kollégák is, akik 180 órára növelnék a munkaidőt négy hét alatt, és itt nagy viták lesznek majd, akkor, hogyha kompromisszumot próbálunk találni. Az ötödik pont amelyre szeretném felhívni a figyelmüket. Ez a híres hírhet kabinban töltött pihenőidő, például Németországban és Franciaországban ez már tiltott, főként akkor, amikor a heti pihenőidőről van szó, de vannak olyan országok, amelyek szeretem megtartani a rugalmasságot, hogy a pihenődőt a kabinban lehessen tölteni. Én azt javasoltam, hogy a kabinban töltött pihenőt kössük a biztonságos és megfelelő parkolóhelyek meglétéhez. A kabinban töltött pihenőidő és a megfelelő parkolóhely szerintem elfogadható kompromisszum, de természetesen e, ezzel kapcsolatban még nincsen kialakult kompromisszum. A hatodik pont az otthonba való vissza törést illeti, ha három hét után megy valaki haza, vagy négy hét után valaki megy a feleségéhez, vagy a barátnőjéhez, vagy mindkettőhöz. Erről még eh, nagy vita lesz, bár figyelnünk kell arra, hogy ne legyünk túlságosan atyáskodóak, és az otthon kifejezés, nos, ezt is talán helyettesítenünk kellene, azzal, hogy egy hely, ahol valóban el lehet tölteni a pihenőidőt. A kérdés az az, hogy ezt ma ki fogja megfizetni. Tudom, hogy nehézség van a barátnő szóval, de hát hozzanak hozzá az LPP e rendkívül modern párt, ami, ami ezt illeti. Elnök asszony, az egyetlen utolsó pontom az a gyakorlati kivitelezés, a végrehajtás a szabályokat a pihenőidőre vonatkozóan, a vezetésidőre vonatkozólag a tagállamnak kellene ellenőrizniük, viszont nincs pénzük arra, nincs lehetőségük arra, hogy a tahográfokat e, kiolvassák, és nagyon kicsi az adatcsere. És nagyon sok módosító van ezzel kapcsolatban, és e, jelenleg létezik egy az ERÜ adatrendszer, meg kellene vizsgálni azt, hogy lehetne ezt jobban kiterjeszteni, de nincs értelme annak sem a munkaadóknak, hogy beszéljenek a vezetés, illetve pihenőkről, hogyha ennek a végrehajtása nem megfelelő. Tehát a tanácsot kell, kicsit figyelmeztetni, hogy kitűnő jogszabályokat tudunk létrehozni, de hogyha a tagállamok nem képesek ezt végrehajtani, akkor ez eh, egy olyan dolog lesz, hogy nem, soha nem lesz vége. Végezetül elnök asszony a híres hírhet tahográf. Azt javasoltuk, hogy az intelligens tahográfot 2020. január 1-től vezessük be. Nagyon sok módosító van, amely ezt támogatja, de egy kicsit inkább ezt elhalasztaná. Itt is majd nehéz lesz kompromisszumot találni, és ebben a keretben, elnök asszony, kérdést intéznék az Európai Bizottsághoz. Az Európai Bizottság a múlt héten a tanácsot arról tájékoztatta, hogy gondok vannak a típusjóváhagyással, a határokon átnyúló regisztrációt esetében. Nagyon jó az, hogy a bizottság tájékoztatta a tanácsot, de tájékoztatja-e a bizottság az Európai Parlamentet is, vagy úgy gondolják, hogy mi elhanyagolható mennyiség vagyunk, nem vagyunk relevánsak, és kíváncsiak arra, mit feleszol a bizottság erre. Ennyi lett volna a bevezetőm, elnökasszony, a módosítók első megtekintése után, amely módosítók a vezetési, illetve pihenőnőkre vonatkoztak. Van de Kamp, elég. Nagyon köszönöm, Wim van de Kamp, és akkor kezdődjék a vita, az eszmecsere. Isabella de Mantinak meg is adom a szót, ő a szocialista frakciót képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nem csak a elvégzett munkájáért, hanem azért is, amiért ennyire elkötelezett. Ahogyan már jelezte, volt egy nagyon gyümölcsöző árnyékelőadói egyeztetésünk már. Alapvető fontosságú, hogy egyesség szülessen a többi jelentésekkel kapcsolatban, többi jelentéssel kapcsolatban is, ugyanis ezek a jelentések összefüggenek, és jó lenne még a mandátum vége előtt elfogadni ezt az egész csomagot. Egyértelmű, hogy különböző hozzáállások vannak. Szerintem fontos megtalálni ezek között a, a közös nevezőt, megnézni, hogy hol vannak a szociális jogok, a közúti fuvarozók érdekei, illetve a versenyképes gazdaság érdekei, hol találkoznak ezek. Egyértelmű normákra van szükség, és hatékony ellenőrzésekre. Kezdem a menetíró készülékkel, ugyanis szerintem ezt rögtön alkalmazni kellene az erre vonatkozó szabályokat tehát ellenőrizni kellene a jelenlegi normákat. Számos módosítóval egyetértek, tehát jó, hogyha megfelelő, biztonságos pihenő helyeket hoznának létre, ahol a gépjárművezetők pihenni tudnának ez sokszor maguknak a sofőröknek a kérése. Beszéltünk az otthonba való visszatérésről, a hazatérésről. Itt pont meg kellene határozni, mit is jelent ez a fogalom, hogy megfelelőképpen lehessen ezt ellenőrizni. Nem szabad, hogy a családjuktól, a saját közegüktől távol töltsék a, a az otthoni pihenőidőt, ugyanis ez csak a fuvarozónak az érdekeit szolgálná. Ami pedig a buszt, illetve a személyszállítást illeti, szerintem itt egy olyan külön intézkedése van szükség, amely teljesen külön van ettől, ugyanis az áruszállítás, illetve a személyszállítás teljesen különböznek egymástól, éppen ezért különböző jogszabályok kellene, hogy vonatkozzanak erre a két dologra. Véleményem szerint máshogyan kellene hozzá eh, állni a vezetési időhöz is, illetve a pihenő időhöz. Persze úgy, hogy az autó, a gépjárművezetőknek a szociális jogait tiszteletben tartjuk, mindezenáltal megfelelő rugalmasságot is biztosítunk. Zárásképpen persze vannak még nyitott kérdések, Ezekre remélem, hogy majd a következő árnyék előadói egyeztetéseken megtaláljuk a válaszokat. Köszönöm, hogy az elnök, köszönöm, Domot asszony, Eszner asszony, önnél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fandenkamp úrnak szeretnék köszönetet mondani. Hiányzik persze Nilsson kollégánk, aki elhunyt a múlt héten, és persze mindenki rá gondol, amikor megnézzük a napi rendet. De most beszéljünk a vezetési és um, nyugalmi időről. Már volt egy um, árnyékjelentéstevő és jövőtel is lesz, ezt már Vim elmondta, jó az együttműködés, relatív um, egyetértünk dolgokban, de azért vannak különbségek. Nagyon fontos az, hogy hogyan vált be, hol vált be a vezetés, illetve a pihenőidő, és hol kell korrigálnunk. Szeretnék néhány pontot kiemelni, amelyekről már beszéltünk, és amelyek szerintem fontosak. A könnyű haszongépjárművek, itt nem csak a súly osztályozásról van szó, hanem arról is, hogy ezek nemzetközileg vagy, vagy nemzetileg érvényesek. Lehet, hogy lehetne egy szabályozás határokon átnyúlóan a határvidékeken, és nem lehetne az, hogy valami ki van zárva nemzetileg, nemzetközileg pedig nem. Nagyon fontos a a, a rádiusz, a, a távolság kérdése is, erről Zsors Bachal is beszéltünk. Mi az otthon definíciója? Természetesen otthon lehet rendszeresen a vezető, viszont nem szabad arra kényszeríteni, arra, hogy hazamenjen, hogyha nem akar bizonyos okokból. Persze el kell kerülnünk azt, hogy valaki nem mehet haza, azért, mert e, a cég egy postafiók céghez tartozik, tehát mindenképpen ezt, ezzel foglalkozni kell. Nagyon fontos az, hogy a vezetők számára jó gyakorlatilag megoldást találjunk. A buszsofőröknek, a teherautósofőröknek különböző a feladata, és ezért mindenképpen rugalmasságra van szükség a személyszállítás területén minden olyan buszsofőr, aki idehozott csoportokat, azt mondják, hogy nem ugyanolyan a feladatuk, és ezért ezt figyelme kell vennünk. Figyelni kell azt, hogy milyen fajta megbizatásuk van, tisztázni kell a vezetési és pihenődőket, de vannak olyan szakaszok, ahol oda mennek, aztán később mennek vissza, tehát ezt is figyelembe kell venni, és gyakorlatilag megoldást kell találni, ezen is dolgoznunk kell, ezt tudom. Amellett vagyok, hogy legyenek kivételek, egyetemek a szabályok, ezekről beszélünk, de a kivételekről is beszélni kell. Például beszéltünk már a digitális eh, tahográf, hogyha valaki például nem hivatásos sofőr, és eh, emiatt nem rendelkezik tahográfokkal, ezért őt másképp kell kezelni, mint egy teherautósofőt, aki egész nap az autóban ül. Tehát ez egy dolog, amely számomra fontos, és erre figyelni kell. Ezen kívül a tagállamoknak is lehetővé kell tenni azt, hogy kivételeket hozzon létre, például az autódi esetében, hogy például valahol kész az aszfalt, pont akkor kell tehát kivinnie valamit, tehát mindenképpen figyelembe kell venni ezt is, és utána kellene levonni a pihenőidőt, tehát mindenképpen rugalmasságot kell létrehozni. Mi a helyzet például akkor, hogyha télen a fűtőolaj öm, öm, kevéssé elérhető, akkor mit lehet tenni, és így emiatt nem tudnak pirulit venni például az emberek, tehát ezt is figyelme kell venni. A kabinban történő alvás, azt mondtuk, hogy igen, általában hotelben kellene aludni. Persze minden a parkolhelyektől függ. Alapvetően nem kell megtiltani azt, hogy az emberek a kabinban alhassanak. Tehát nagyon fontos, hogy a tenti kívánalmakat, hogy 100 km legyen egy megfelelő parkolóhely, ezt teljesítsék. Az autonóm vezetés még nem létezik, az önvezetés még nem létezik, de mégiscsak foglalkozni kell ezzel, annak érdekében, hogy ezt a fejlődést ne akadályozzuk. Kell egy szabályozás, amely lehetővé teszi majd később azt, hogy valaki eh, például más munkát végezhessen, hiszen már nem kell a vezetésre koncentrálnia. Itt. Köszönöm, Meissner asszony, teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy szükségünk van keretrendszerre, szükségünk van eredményekre, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a jogszabályokat ne alkalmazzák. Amikor elfogadjuk majd a cselógus után a jogszabályokat. Taylor úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm mindenki másnak is Mindekamp úrnak is, amiért az árnyékelődői egyeztetést vezette. Nagyon hasznos volt ez az ülés. Lehetőséget teremtett arra, hogy megvitassuk a véleményeinket. Nekünk, zöldeknek, mi a, mi a csökkenésért emeltünk szót, a vezetési idő csökkenésért, hogy a fáradt vezetés ellen felvegyük a harcot, és ne legyenek balesetek. Örülök, hogy készséget mutatnak a vezetési idő csökkentésére. Ezen talán el lehetne gondolkodni még egyszer. Mit is kell tennünk? Hallottuk egy párszor már itt délután a rugalmasság szót. Na már most mi a munkavállalói szemszögből látjuk a dolgokat. A rugalmasság nem szabadna, hogy a hosszabb munkaidőt jelentse, vagy a messzebbre történő vezetést jelentse. Látnunk kell, hogy mennyire összefügg egymással a kabotás, a kiküldetés, illetve a vezetési idő, valamint a pihenési idő. Nem lehet ezeket a kérdéseket nem együtt kezelni. A szociális pillér alapja maga a gépjárművezető, és a gépjárművezetőnek a szociális védelme, a munkakörülményeinek a védelme, a méltányos munkavállalás, a közúti biztonság, kell, hogy legyen. Hol vagyunk, hol tartunk most? A következő üléseken még közelebbről kell megvizsgálnunk, hogy a gépjárművezetőnek mire van szüksége, arra, hogy otthon pihenjen, vagyis a tartózkodási helyén, a lakcímén, legalább havonta egyszer. Az előadó kérdésére válaszul, válaszul hát miért ne a miért ne a munkaadó fizesse a hazautazás díjat, ha már mondjuk a betegbiztosítást is ő fizeti. Igenis, joga van a gépjárművezetőnek arra, hogy legalább havonta egyszer térjen. Ami az intelligens menetíró készülékeket illeti, jó lenne megnézni, hogy ezek megfelelnek-e a jogszabályoknak. Teljesen egyetértek a 2022-es céldátummal. Nem látok okot arra, hogy ne akkor lépjen életbe ez az intelligens menetíró készülék. Tehát úgy ezekkel lehet a legjobban, a legjobb körülményeket biztosítani a gépjárművezetőknek. Köszönöm. Köszönöm, Taylor úr. Kilanán képviselő. Kedves elnökasszony, kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani kedves kollégámnak, Mimnek, amiért ilyen jól működik együtt velünk, nem csak ezen a dosszién, hanem az összes többi anyagon is, amelyen vele dolgozunk. Látom, hogy ez hiányozni fog, de szerintem fontos, hogy a munkánkat folytassuk. Jens biztos azt mondaná, hogy találjunk jó megoldást együtt, és készítsük el az anyagot a következő EP választásokig. Szerintem még ha néhányan nem is szeretjük a rugalmas szót. Vannak olyan gépjárművezetők, akik pont, hogy rugalmas vezetési időt szeretnének, és rugalmas pihenési időt is. Olyan helyzetek is előfordulhatnak, különböző feltételek között, különböző feltételek, különböző helyzetek vannak a különböző tagállamok között, de a mindennapokban is előfordul, hogy különbözőképpen történnek a dolgok. Szomorú, hogyha ezeket a, ezekre a helyzetekre nem találunk megoldást, hogyha közúti áronfuvarozásról van szó. Kár lenne, hogyha nem találnánk megoldást. Ugyanígy az építőszektorban, építőszektorban szektorban nagyon sok sokszor beszélünk a flexibilitásról, a rugalmasságról, a rugalmas rendszerekről, 24 óráról. Mit is jelent ez? Az, hogy vannak olyan rendszerek, amelyeken keresztül nagyon intelligensen lehet munkát végezni. Hogyan lehet a legkevesebb bürokratikus teherrel működtetni a rendszert, úgy, hogy a lehető legkevesebb administratív terhet rójuk a a gépjárművezetőre. Kihívást jelent még a különböző anyagokban a kabotás, a kiküldetés, a vezetési idő, a pihenési idő tekintetében, az az, hogy hogyan lehet megteremteni ezt a közös adatrendszert, platformot, amely minden egyes tagállamnak megfelelne az együttműködés a tagállamokkal, illetve az Európai Bizottsággal történő együttműködés eh, hogyan is működhet, úgyhogy az Európai Parlament felügyeli ezt az együttműködést. Szerintem a legfontosabb dolog a heti, vezet, a heti pihenőidővel kapcsolatban az az, hogy eh, ezt eh, senki nem veszi ki útközben. Nagyon nehéz meg határozni, hogy mi is ez az otthon, ki határozhatná meg, hogy ki hol van otthon, és hol pihenhet. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nehéz kérdés az is, hogy mennyit kell fizetnie a munkadónak azért, hogy a munkavállaló hazajusson. Mi történik, hogyha a Bahamákra akar menni a munkavállaló? akkor a vállalat vezetőinek ki kell fizetnie ezt a borsos számlát. Szerintem, hogyha közös akaratunk az, hogy megoldást találjunk, akkor fogunk megoldást találni. Ma tudtam meg, hogy a parlamentben is vannak már intelligens menetíró készülék szerű rendszerek. Szerintem ez jó megoldás lehetne, ugyanis így az administratív terheket csökkenthetnénk, nem csak a vállalatoknál, hanem az ellenőröknél, illetve a gépjárművezetőknél is. Remélem, hogy ezt az anyagot majd előre tudjuk vinni, és az intelligens készülékeket el tudjuk kezdeni alkalmazni. Mi van azokban a helyzetekben, amikor büntetéseket rovunk ki? Próbáljuk megváltoztatni a jogszabályokat, és próbáljuk elérni azt, hogy a nem jól viselkedő piaci szereplők kerüljenek ki a piacról, de figyelnünk kell arra, hogy nem kollektíven büntessünk. Ez egy kicsit aggaszt engem, ugyanis itt több anyagról van szó, és a hamisítást, hogyha valaki hamisít és nem követi a jogszabályokat, azok um, talán másra is készek, olyan más dologra, amelyre talán még fel sem készültünk. Fontos, hogy legyen elegendő időnk, és felkészüljünk azokra a helyzetekre, amelyekben a büntetés tényleg csak azokat érinti, akik valóban megértemlik azt, ne legyen mindenki büntetve, mint ahogyan ez szokott lenni az Európai Parlamentben. Monsieur Robert Zille. Köszönöm szépen, Kilonen asszony. Robert Zile következik. Most érkezett, és már meg is kapja a szót. Igen, elnézést, hát nem tud az ember két szakbizottságban egyszerre lenni. Mindenek előtt szeretnék Vimnek köszönetet mondani az erőfeszítéseiért. Szkeptikusak vagyunk a kisasszony gépjárművek figyelembevételével kapcsolatban az ECR ezt ellenzi, eredetileg az előadó is rugalmasabbá akarta tenni a szabályokat a, a hazautazással kapcsolatban. Ugye az EU állampolgárok szabadon mozoghatnak, ezért tartózkodási engedélyének nincs értelme. Úgy gondolom, hogy a vezető döntése kell, hogy legyen ez. Felvetődik a kérdés, hogy joguk van-e tényleg hazajutni az otthonukhoz, ba, igazából őszintén szólva a, vezetőnek az az egy szempontja van, hogy ne azon a piacon dolgozzon, és neki kell eldöntenie, hogy hol akarja a pihenő idejét tölteni. Az EU szintről nem szólhatunk bele a munkáltató és a munkavállaló kapcsolatrendszerébe. Mm, legyen egyszerű a szabály, és a vezető hadd döntse el szabadon, hogy hol szeretné tölteni a pihenő idejét a munkáltatóval meg állapotba. A rendszeres pihenőidő vímjavaslata rendben van, ami azt illeti, hogy ne a vezetőfülkében töltsék, igen, hát mi helyt vannak, ugye pihenőhelyek, megfelelően felszerelt pihenőhelyek, négy hét alatt 180 órában lehetne maximálni, az időket. Európának vannak periférikus országai is, úgyhogy nem tudunk mindenben egyetérteni a központi eh, helyzetű országok szempontjaival. Az intelligens tahográfok bevezetése nem értünk egyet 2000 2020-ra ezt nem lehet bevezetni, inkább 2026-ban lenne ez reális, az ECR frakció is megosztott, térnek a vélemények. Minden esetre tárgyalási kártyaként ezt fenntartanánk a tanácsa szemben. Hát játszhatunk itt, alkudozhatunk az évekkel, de őszintén szólva 2020 az nem reális. Köszönöm. Köszönöm szépen Zile úr, kohúria szótesség. Nem, úgy hallottam, nem, mint a fordításban, ezért nem reagáltam azonnal. Köszönöm szépen Vém neked a kitűnő jelentésedet. Pontosan oda helyezted a hangsúlyokat, ahol én is látom ezt. Ez elsősorban az ellenőrzés, az jogszabályok betartása. Ez a súlypont. Szeretnék kitérni a három pontra. Szerintem is ki kell terjeszteni a hatályt a könnyű haszongépjárművekre, a 2,8 tonnás teherautókat is figyelembe kellene ezt venni. Már régóta szállkoz a szemünkben, ezek igazi haszon gápjárművek, három és fél tonna alatt ugyanúgy közlekednek, mint a teherautók, és nem vonatkozik rájuk semmilyen vezetési és pihenőidőt. Just-in-time szerződések vannak, 2,8 tonnás gépek, eh, gépjárművekkel szállítanak 3,5 tonna helyet, ez veszélyes a közúti közlekedés szempontjából, ezeket a változtatás. A 12 napos közlekedés a személyszállítás esetében miért vonatkozik ez csak a nemzetközi szállításra, és miért nem a nem, nemzetire is? Ezt az aspektus is szerintem korrigálnunk kellene harmadsorban, intelligens menetíró, Sokkal korábban be kéne ezt vezetni, mint ahogy ezt a bizottság javasolja, de én is a 2020-at javasoltam. Úgy gondolom, hogy ennek kell lennie a előfeltételnek. Tudjuk, hogy ez nagy mértékben kötődik egy másik jelentéshez is. Köszönöm szépen, Lukasenszka asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani és gratulálni Vimnek, illetve az összes árnyék előadónak Úgy gondolom, hogy nagyon sok megértésre lesz szükség, és kompromisszumra nehezek ezek a témák. Két észrevételem van, módosítókat is javasoltam. Először is minősített pihenőhelyekre, parkolókra van szükség. Az előadónk azt mondta, hogy így módon lehetne a vezetőfülkékben is pihenni. Tehát mi a helyzet az, hogyha nincsenek minősített színvonalas pihenőhelyek, ezzel a szabályjal mindent felborítunk. Eleve nincs elég parkolóhely Európában, ami pedig a pihenőidő kérdését illeti. nem szabad merev javaslattal élni. A vezetőnek lehetőséget kell adni arra, hogy eldöntse, hogy hol akar pihenni, tehát a heti pihenőhelynél rugalmasnak kell lennünk. négy hét alatt lehet felhalmozni a pihenő időt, és akkor a családjával több időt tölthet az illető, mármint ha van neki. Köszönöm, Telicska úr. Köszönöm, elnök asszony. Két oknál fogva is röviden fogok fogalmazni. Először is nagyon jól kiegyensúlyozott, jól megfogalmazott tervezettel van dolgunk, és megfelelő a hozzáállása és a lényegi kérdésekhez. Ines, az ernék előadónk is megerősítette. Ezt csak két dolgot szeretnék jelezni az egyik az, hogy jó lenne tudni, hogy az intelligens tahográfok pontosan mit is fognak jelenteni, milyen gazdasági hatásuk lesz. Könnyű azt mondani, hogy 2020-ra bevezetjük, de bárki utána járt annak, hogy fel lehet-e szerelni az összes kamiont intelligens tahográffal 2020-ra. Kramer úr már felteszi a kezét, pedig még nem fejeztem be, esetleg hallgasson meg először. Tehát most komolyan nem azt kéne megvizsgálni, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek, és azt kimondani, hogy milyen megoldásokat kell a, az intelligens tahográfnak. Ezt meghatározva eljuthatunk a megfelelő bevezetési időponthoz is, de először a problémákat határozzuk meg. 2020-2025 vagy 15 év múlva a bármilyen javaslat elképzelhető, de mondjuk meg, hogy mire van szükség. A második észrevételem, azzal kapcsolatos, hogy a vezetőfülkében tiltsuk-e meg a pihenést. Nézzük meg, hogy milyen létesítmények vannak. Miért nem indít a bizottság egyetlen tagállammal szemben sem jogsértési eljárást, miközben 150 kilométerenként pihenőhelyet kellene biztosítania. Ugye ezek a legkönnyebb piacvédő lehetőségek, foglalkozni kell ezzel. Itt meg is állnék, nem akarom megismételni mindazt, amit elmondtak a kollégák. Egy működőképes rendszerre, koncepcióra van szükség. Egy tényleg működőképesre, Eh, ami a belső piac működését elősegíti. Köszönöm szépen, Ayala Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet az előadónak, Van de Kamp úrnak is mindazokért a lehetőségekért, amelyeket felvázolt mi perem ország vagyunk, a négy eh, heti csúsztatási lehetőség mindenképpen eh, előnyös a gépkocsi vezetők számára, így haza tudnak jutni, és ezt kérik, ezt követelik a vezetők, nem akarnak eh, nem túl biztonságos francia autópálya pihenőhelyeken tölteni napokat. Persze a biztonságos parkolók jelentenék az ideális megoldást, ehhez finanszírozásra van szükség, illetve a magánbefektetők meggyőzésére hiszen ők építik az ilyen parkolókat. Tehát biztonságos pihenőhelyekre van szükség, a kamion és busz sofőröknek erre lesz szükségük. Aztán arra is ügyelni kell, hogy ne oda vezessen mindez, hogy egy csomó vezető munkanélkülévé válik. Aztán, ami az intelligens tahográfokat illeti, ezeknek automatikusan át kell állni egyik ország rendszeréről a másikra határon, nem szabad a vezetőre átterhelni ezt a felelősséget is, mármint hogy regisztrálja a járművét a határon. Tehát minél hamarabb bevezetjük ezt, annál jobb. Ami pedig a szankcionálási rendszereket illeti, úgy gondoljuk, hogy szükség van ilyen rendszerre, de biztos, hogy európai szintűnek kell lennie. Ne legyen szükség a kétoldalú egyeztetésekre, ami, amelyek létrejöttek, de amelyek nem igazán hozták meg a várt eredményt. Egy európai felügyeletet lenne jó létrehozni, ami az egész rendszer fölött őrködne Hogyha ez nem valósul meg, akkor eh, visszajutunk abba a helyzetbe, hogy eh, a peremországok és a eh, tranzitországok nem tudnak megállapodni. Rüke úr. Köszönöm szépen, köszönet Vim úrnak, Vim de Kamp úrnak, nagyon részletes jó javaslatért. Egy általános és egy konkrét megjegyzésem lenne. A, akár milyen javaslatot teszünk, általánosságban azt gondolom, hogy a munkafeltételei a gépkocsi vezetőknek romlani fognak. Nagyon óvatosan bánjunk a rugalmasság kifejezéssel. És lenne egy konkrét észrevételem is a biztonságos parkolóhelyekkel kapcsolatban, ami nagyon fontos téma, hiszen a biztonságos parkolók vonatkozásában zajlik a heti pihenőidőről szóló vita, és van itt valami, amit még nem említettek meg. Van egy-két tabú, egy-két kimondatlan dolog, nem elég megépíteni ezeket a biztonságos parkolókat, hanem működtetni is kell őket. Ugye um, rezsiköltségek vetődnek ott fel, meg őrizni kell ezeket, tehát működési költségek. Az ilyen parkolóhelyre nem lehet ingyen behajtani, ez fizetős rendszerben működhet csak. Most, hogy a tagállamok ezt működtetni tudnák, amikor megépíteni is képtelenek, nem lehet erről szó, és azok a magánparkolók, amelyek működtek, mint csődbe mentek. Miért? Azért, mert nem hajlandóak fizetni használatukért a fuvarozók. Tehát, hogyha ilyen parkolókat hoznak létre, akkor meg kell határozni, hogy ki fog ezért fizetni. Nyilván nem a gépkocsi vezető a saját fizetéséből. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató oda kell, hogy adja a pénzt a vezetőnek, ami elég lesz a parkolók igénybevételére. Hogyha készpénzben kapja meg ezt, akkor a vezető nem fogja inkább felhasználni, hanem elteszi zsebre, és nem biztonságos helyen fog parkolni. Tehát figyelembe kell vennünk a biztonságos parkolók működtetésének költségeit, és fontos, hogy olyan csekkel rendelkezzenek a vezetők, ami alapján ellenőrizhető, hogy tényleg a biztonságos parkolókat vették -e igénybe. Mihelyt egy ilyen rendszer kialakul, nincs eh, gond a parkolók létrehozásával, de hogyha ezt nem csináljuk meg, akkor senki nem fog ilyen parkolót építeni, és újraindul ez a bonyolult vita, hogy most akkor a vezetőfülkében eh, aludjanak-e a vezetők. Persze vannak szuper vezetőfülkék, de még olyat nem láttam, ahol zuhany is lett volna, az autópályák mentén a minimális higiéniai feltételek nem teljesülnek, tehát a fizető parkolók ö, létrehozásánál foglalkozni kell azzal, hogy ki fizet az igénybevételükért, különben nem jönnek ezek létre. Köszönöm szépen, Riki úr, Rövodalon asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon kényes, bonyolult kérdés, komolyan kell vele foglalkozni. Ami a, a rendszeres pihenőidő vezetőfülkében való eltöltését illeti. Felvetődik a kérdés, hogy egy fuvarozó cég nem tudja -e úgy megszervezni a 21. században a tevékenységét, hogy 14 naponta vezetőfülkén kívül tudjanak pihenni a vezetők hagyjunk rugalmasságot a cégeknek, ne engedjük a bíróság miatt se, hogy a munkáltatók a vezetőfülkében való alvásra kényszerítsék a vezetőket. Léteznek biztonságos parkolók, csak ezek fizetősek, ezért nem használják őket. A bizottság úgy döntött, hogy felnyitja a Pandora szerencéjét, és két hétről négy hétre emeli a referenciaidőszakot. Mi a maximális vezetési időhöz csatlakozó pihenőidőről módosítót nyújtunk be. Köszönöm, Krémer úr. Von Herrn Koch. Koch úrnak mondom, hogy már 15 évvel ezelőtt is beszéltünk a tahográfokkal, és mindig az volt, hogy vannak még kivételek, mi nem tartunk ott, de már ott tartunk, a digitális korszakot éljük, és egyetértek Vimmel, ha nincs ellenőrzés, akkor az egészen el lehet felejteni. A legegyszerűbb és a legkedvezőbb az, hogyha azt tahograffal ellenőrizzük. És hogyha 2020-ig várunk ezzel, akkor ez nem annyira olcsó, tudjuk, az, az ipar is tudni fogja ezt, hogy 2020-tól kell ezzel kezdeni. Ugyanez volt a zajcsökkentő berendezésekkel is. Semmi nem történt. Aztán amikor kiderült, hogy ez kötelező lesz, akkor gyorsan mindenki elkezdett mozgolódni, és most már a vagonok 80%-a fel van szerelve ilyen berendezéssel. Tehát ha lesz egy e, ilyenfajta dolog a tahográfok, akkor meg jobb lesz az ellenőrzés és a sofőr dönti el, hogy hazamegye vagy sem. Ez jó, de a sofőr nem dönti el. Amikor beszéltünk az illetékesekkel, akkor azt mondta egy rendőr, hogy naponta látunk olyat, hogy azt mondja a sofőr, hogy ne ellenezzenek most, 17, éve, 17 órája úton vagyok, a főnököm nem engedi meg, hogy a nyugalmi időt betartsam. Ez a helyzet rendkívül veszélyes mindenki számára az utakon, ezt nem lehet tolerálni, és a legegyszerűbb, hogyha betartjuk a tahográffal, betartatjuk a tahográffal a pihenőidőt. Utolsó pont, ami az előzést illeti, pontosan ma este, és Wim van de amikor lesz a rendezvény ezzel kapcsolatban, de azt hallottam, hogy volt egy vita két um, a sofőr veszekedett azon, hogy kinek eh, kihájon az adott helyen. Belgiumban, Hollandiában előzik ezt. 1500 arról megbüntethetik a céget magát, a cégnek kellene ezt eh, éreznie. Mi a helyzet Németországban? Sokkal rosszabb a helyzet, még akkor is, hogyha ellenőriztek, azt láthatták, hogy nem ment hogy figyelmeztették a sofőrt, aztán folytatja az útját. Ilyet nem szabad engedni. Ez nem csak a sofőr esetében rossz, hanem az európai közúti közlekedés szempontjából is rossz, és ezért kell sokkal erősebben fellépni, mint korábban. Európa szerte mindenkire vonatkoznia kell ezeknek a szabályoknak. Kramer, Où est la commission Madame Elisabeth Werner, j'apprends par mon collègue, M. Wim van de Kamp, qu'on euh, aurait parlé d'homologation de type d'enregistrement de... Wim van de Kamp úr azt euh, jelzi, hogy a euh, határon való regisztrációról a tanács euh, mi értesítésünk nélkül tárgyal. Tehát a parkolókról, illetve a vezetőfülkében való pihenésről is beszéltünk. Mi az álláspontja az Európai Bizottságnak? Köszönöm szépen ezt a nagyon élénk vitát, és a nagyon jó, kiegyensúlyozott javaslatokat Wim van de Kampur jelentésében. Emlékeztetnék rá, hogy a bizottság eredeti elképzelése az volt, hogy a versenyt és a munkafeltételeket kiegyensúlyozott keretek között szabályozzuk, hogy jó és intelligens lehetőséget nyíljanak meg előttünk. Nagyon sok figyelmet kapott ez, és sok módosító készül most. Van de Kamp úr jól jelezte, hogy melyek a fő csomópontok az egyik az, hogy rendszeres vezetőfülkében megvalósult pihenés tilalmát javasolja a bizottság, tehát általános tilalomról van szó, kivéve, hogyha biztonságos parkolóban van a kamion. Innentől persze az a kérdés, hogy milyen a biztonságos parkoló, ki fogja ezt meghatározni. Úgy gondolom, hogy némi jó szándékkal jó gyakorlati megoldást tudunk találni, kicsit bonyolultabb kérdés, hogy hogyan fogunk gondoskodni arról, hogy ezek a biztonságos parkolók tényleg létrejöjjenek, és működtessék őket megfelelő mennyiségben és sűrűségben Európában. Volt egy vételről ma délelőtt, esetleg útdíjak egy részéből lehetne ilyet építeni, illetve felvetődött, hogy a tentében jelenleg szereplők alapján a tagállamok hatásköre lenne ez, illetve kereskedelmi alapon lehet működtetni ezeket a fizetőparkolókat, hiszen hogyha létrejön a tilalom, akkor létrejön a kereslet is e parkolók iránt minden műszaki információt meg fogunk önöknek adni, és már tájékoztattam önöknek, hogy van Dalen úr kezdeményezésére projektek eh, zajlottak, és eh, ezekről a jelentés az év végéig készül el, csak sajnos. Eh, ami azt illeti, hogy hazajussanak pihenni a vezetők, ma délutáni eszmecsere is megmutatta, hogy a vezetők munka feltételének körében nehéz meghatározni azt, hogy mi számít otthonnak. A bizottság véleménye szerint a vállalatnak úgy kell megszerveznie a gépkocsi vezető munkabeosztását, hogy a munkáltat munkáltató vagy a munkáltató központjába, székhelye szerinti városba, vagy a saját lakóhelyére vissza tudjon jutni. Ez a kettő már kielégítő megoldás üdvözöljük a jelentéstevő eh, javaslatát, hogy a vezetési időnél eh, némi rugalmasságot kell biztosítani a hazatérés eh, érdekében, tehát 15 vagy 20-50 kilométerrel az otthona előtt ne kelljen egy parkolóban megállnia aztán az intelligens tahográf bevezetésének előrehozatala, Nos, az Európai Bizottság nagyon lelkes azzal kapcsolatban, hogy sokkal hamarabb vezessük be az intelligens tahográfokat. Mint említettem, mi erre vonatkozóan nem tettünk javaslatot. A jelenlegi tárgyalások alapján elég késői lenne ez a bevezetési időpont, mi szívesen előre hozzuk a tanács munkacsoportjában több kérdésről már folyt vita. A jelentéstevőnek és az elnökasszonynak is mondom, hogy az egyik ilyen téma az út menti ellenőrzések időszakának kiterjesztése, a tahográfban szereplő adatok körének kiterjesztése, illetve a határon való átlépés kérdése, illetve hogy hogyan lehet a vezető kártyáján ezt feltüntetni, ami pedig a ami pedig eh, a felszerelés, a tagráf felszerelésének időpontját illeti, most csak előzetes eh, információkkal rendelkezünk, és a tanács munkacsoportjában eh, erről az előzetes tanulmányról számoltunk be. Itt a járművek számáról van szó, meg hogy hány műhely alkalmas erre, és mennyi a becsült költsége. Nos, körülbelül 1000 euróba kerül maga a tahográf, körülbelül 1000 euróba a felszerelése és a vezető kiképzése. A tanács konklúziója szerint 2026 lenne e, nagyjából a reális e, bevezetési idő Nyilván ezek a számok nem annyira megbízhatóak, de nem teljesen politikai döntés az időpont meghatározása, ami a végrehajtást, illetve az információhoz való hozzáférést illeti, illetve a nemzeti hatóságok között az információ cserét. Nos, ez elengedhetetlen a jó végrehajtáshoz, alkalmazáshoz, a belső piaci információs rendszer, ami már létezik, nagyon hasznos eszköz lesz az információcsere szempontjából a eh, hatóságok, eh, a fuvarozó cégek között nagyon fontos, hogy ne találjuk újra fel ezt a rendszert, hiszen ez eh, észszerű költségekkel már is működőképes. Az Európai Bizottság március 13-án a múlt héten a munkaügyi, Európai Munkaügyi Ügynökséggel kapcsolatban hozott döntést, ennek is komoly szerepe lehet. Szeretnénk nagyban hagyatkozni erre az új struktúrára. Ezek pedig új témákat hoznak be a bizottság javaslatához képest. Egyetértünk abban, hogy ezeket is, ezekhez is pozitívan kell hozzáállni, és készen állunk arra, hogy jó megoldást találjunk ezekre a felvetett kérdésekre is. Ez a flexibilitás, vagyis a rugalmasság a buszvezetők számára, akik más helyzetben vannak, mint a kamionvezetők, és autonóm illetve a mm, vezető nélküli autók esetében is, a vezető nélküli autók esetében is megfelelőképpen kell eljárni. Zárásképpen pedig, ami a könnyű haszongépjárműveket illeti, az Európai Bizottság támogatja ennek a szektornak a szakmai szakmaiasítását, de szeretnénk arányosan hozzáállni a kérdéshez, és azt gondoljuk, hogy a Mm, ehhez a munkához való hozzáférés jelenleg nem kellene, nem kellene menetidókészülékekhez kötni, vagyis rugalmasságról teszünk tanúbizonyságot. A súly esetében is, hát ugye a könnyű gépjárművek súlya, az, az rugalmasan kezelendő, de erről majd fog készülni egy második, másik jelentés. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Werner asszony. Mi úr, egy kis lezárás a felszólalók után, az a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudván azt, hogy sokan követnek bennünket ma online, szeretnék néhány pontot egy kicsit részletesebben megvitatni. Ez az a pont, amit Gesine Meissner is elmondott, Sajnos neki el kellett mennie, de itt a tahográfokról van szó a könnyű haszon gépjárművekben, nemzeti használat esetében. Hogyha valaki Münchenből Hamburgba megy, akkor nem meglepő az, hogy ott ellenőrzik a vezetési és pihenő időket. Ez óriási öm, út ha valaki Palemóból Milánóba megy, hát itt is ellenőrizhették egy könnyű gépjá, haszongépjám esetében a pihenő időt. A legutóbbi Shadow ülésen szembesültünk még egy problémával, és nem vagyok érzéketlen ezen problémával szemben, és nem vagyok érzéketlen a szakszervezetekkel szemben. Amit Chris Taylor is elmondott, természetesen ez a dosszié összefügg az adat megosztással és a kabotással. Örülök annak, hogy Izmael Ertug itt van ismét körünkben. Megpróbálom majd ezt kapcsolni, ezt a két dolgot, hiszen nem jó az senkinek sem, hogyha a három dosszié esetében nem működünk együtt, jó értelemben. Elnök asszony, Pável Telicska nagyon fontos megjegyzéseket tett, amelyek a keretet már megszabják. Én személyesen úgy gondolom, hogy a kevesebb szabályozást, több digitalizációt. Én emellett vagyok. A digitalizáció lehetőségei nagyon széles körűek, a digitalizáció Kínában, az USA-ban, Indiában is már szerepet játszik, Európa sem maradhat le. Persze az intelligens tahográfokat GPS-re is fel lehet majd szerelni, ezt nem lehet elkerülni. És tudjuk természetesen, hogy hol vannak a teherautók, és mikor lépik át a határt. Ezek az elemek a tahográfban benne lesznek, és uh, itt elnök asszony fontos az, hogy egyértelmű jogszabályozást hozzunk létre, mert akkor a piac majd követ bennünket. Hogyha azt mondjuk, hogy persze mindig 2029-ben lesz majd ez, akkor a piac nem fog semmit sem tenni. Nagyon szigorú vagyok ezért itt, és látnunk kell azt, hogy a költségek, és persze meghallgattam Werner asszony kijelentéseit az utólagos felszereléssel kapcsolatban, de a a költség nem lehet akadálya annak, illetve nem vezetett ahhoz, hogy állandóan halogassuk az intelligens tahográfot, mert erre szükség van azért, hogy a vezetési, illetve a pihenő időt kontrollálhassuk. A harmadik megjegyzése Talicska kollégámnak a kabin pihenőidővel kapcsolatos tilalomra vonatkozólag tudjuk, hogy Németországban, Franciaországban ez már tiltott, Viszont ezzel számos szociális probléma is jelentkezik az autóutak mentén, láthatjuk ezt bizonyos tagállamokból, Hollandiába érkeznek a sofőrök, mert Belgiumban, Németországban és Franciaországban nem aludhatnak a kabinban. Itt van tehát a kombináció. Hogyha vannak olyan cégek, amelyek azt mondják, hogy mi kabinban akarnánk letöltetni a pihenőt, akkor azt mondom, hogy oké, okay, lehet, de akkor megfelelő parkolóhelyen. Hadd emlékeztessek arra, hogy 2018 január 1 a német kormány egy támogatási programot vezetett be a parkolóhelyen történő kabinos pihenődő esetében. Ez 4 euróba kerül a sofőr esetében a többi költséget a program fedezi. Természetesen kereskedelmi célú felhasználás kell a parkolóhelynek, kifizeti meg a költségeket a, a munkaadó. Hogyan? Egy előre kifizetett kártyával. Tehát nem lesz már semmilyen fajta készpénzforgalom, ugyanis nagyon sok sofőr zsebre teszi a pénzt, hogy a gyerekeit tanítassa, aztán pedig nem biztonságos parkolóhelyen alszik. Ezt meg kell szüntetni, egyértelművé kell tenni, a kabinben akar adni? Oké, okay, akkor egy megfelelő parkolóhelyre kell beállnia. Kriszti megjegyzésére visszatérve, igen, igaz az, hogy egy rendes világban 14 naponta hazamehet a sofőr, de a szélső a, a legkülsőbb országok, Ayala is elmondta azt, kollega már elment, Robert Zila is elmondta ezt, hogy a periférien lévő országokból, ha valaki Spanyolországból vagy Észtországból jön, az nem annyira egyszerű. Szeretném Krisztinát arra is emlékeztetni, hogy ha 14 napig valaki úton van, akkor valahol egy hétvégét el kell valakinek töltenie. Persze ez egy hotelben is, de ez a túlságosan olcsó, szóval szociáldemokrata megközelítés reálisnak kell lenni, mint pedig a sofőrök, mint pedig a vállalatok szempontjából. Köszönöm. És még egy dolog. Az ELA, az Európai eh, eh, Hatóság, az eh, European Labour Authority, az EPP-ről ez nehéz kérdés, bár én pozitívan állok ehhez, mindent meg kell tennünk a választások után is, hogy megmutassuk azt, hogy az EU hol áll az ELA esetében. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Nagyon köszönöm, Vandenkamp úr. Nagyon köszönöm. Erről a hatóságról már mi is beszéltünk. Egy európai ügynökség, amely a munkával kap munkával foglalkozik, nem szabad, hogy ne foglalkozzon a közúti szállítással, vagyis a feladatunk egészen egyértelmű, el kell érnünk, hogy ez az ügynökség holnap, a jövőben már megnézze, mi is történik a közúti szektorban. A közúti szállításról, illetve a légúti szállít, szállításról is fogunk beszélni, valamint a tengeri szállításról is. És akkor folytatjuk is a második témával, méghozzá Kilenen asszony jelentése a kiküldetésről, a járművezető kiküldetéséről. És akkor kezdjük is. Öné a szó, Kilenen asszony. Köszönöm, kedves elnök asszony kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az a helyzet, hogy egyensúlyt kell találnunk a szociális védelem, illetve a javak és személyek szabad mozgása között, valamint a belső piac működése között. Egyelő versenyfeltételeket kell teremtenünk méghozzá úgy, hogy az illegális, jogtalan gyakorlatokkal leszámolunk, és arányos, intelligens szabályokat alkotunk, úgy, hogy nincsenek felesleges adminisztratív terhek, főleg a KKV-knál. Növelnünk kell a járművezetők, a járművezetői szakma vonzó képességét. Ugyan egyszerű a helyzetünk, hallják önök is. Van már egy pár téma, amelyet beazonosítottunk, és amelyekben konszenzusra jutottunk, amikor megnéztük a módosítókat általában. Az Európai Unió szintű együttműködést a mm, csalás elleni harcban meg kell erősíteni, és hatékonyabbá kell tenni, hatékonyabbá, mint ahogyan ezt a bizottság javasolja. Egy egységes platformot kell létrehozni, amely a koordinációt javítja. Informá- az információt cserélni, ki kell cserélni egymással, meg kell osztani egymással, vagyis a munkánkat a nemzetközi piac információs rendszere, vagyis az IMI mentén alapján kell, hogy folytassuk, folytassuk és egyértelmű üzenetet kell küldenünk a tanácsnak, mondván, hogy az, az elektronikus információ megosztó rendszereket jobban ki kell aknáznunk. Az IMIT, a SEO-t és az ECMR-t még jobban használnunk, kellene használnunk. Egyértelmű szabályokra, egységes végrehajtásra, betartatásra van szükség, és fel kell gyorsítanunk a intelligens menetíró készülékek bevezetését, valamint standardizált dokumentumokra van szükség az Európai Unió szintjén, kiküldetési nyilatkozatokra például, illetve egyéb dokumentumokra. A munkaidőt ellenőrizni kell, méghozzá a vállalat telephelyén, rugalmas rendszer keretében. Folyamatosan értékelnünk kell, és jelentést seket kell készítenünk az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottság számára. Ami a kiküldetést és a nemzetközi közúti fuvarozást illeti, a módosítók alapján úgy tűnik, hogy marad itt még nyitott kérdés, vagyis az, hogy a kiküldetési szabályok-e a legjobbak a nemzetközi szállításban felmerülő szociális kérdések megoldására. Vannak olyan módosítók, amelyek alternatív megoldásokat javasolnak, például az Európai Uniós vállalatoknál, általánosságban pedig négy különböző módosító kategóriát látunk, amelyek a nemzetközi közlekedéssel kapcsolatosak. Először is vegyük a kiküldetésből való kivétele a nemzetközi fuvarozásnak. Második dolog a nemzetközi szállítás ellenőrzése az első naptól. Harmadik dolog bilaterális megoldás, vagyis a küldő és a fogadó ország közötti megoldás, és negyedik a bizottság háromnapos javaslatának átdolgozása Különböző javaslataink vannak. 1-től 16 napig, a kabotásnál pedig 1-től 10 napig. Jelenleg a tranzit, biztosnak tűnik, hogy a tranzit nem képezi részét a kiküldetésnek. Húsvét után még keményebben kell dolgoznunk, hogy megfelelő megoldást találjunk mind a vállalatok, mind a járművezetők számára, mind mindenki számára, aki a logisztikai láncolatban dolgozik. Ez a legnagyobb kihívást jelentő téma most számunkra. Buzdítok mindenkit arra, hogy találjunk intelligens szót, én is ezt, intelligens megoldást, én is ezt az intelligens, vagyis smart szót használom. Használjuk tehát az agyunkat, és jöjjünk elő innovatív, intelligens, smart megoldásokkal, és ne hozzunk felesleges terheket be erre a piacra. Még nyitottabb eszmecserére van szükség. Mm, az általános szabályokból való kivételek esetében Fontos, hogy a járművezetőnek ott legyen a gépjárműben a munka szerződése, illetve számos dokumentuma. Bizonyos dokumentumok elégségesek, hogyha ha interneten állnak rendelkezésre, ha elektronikus úton állnak rendelkezésre, de ehhez szükség van egy közös platformra. Illetve meg kell vizsgálni, hogy milyen nyelven működjön ez a platform, milyen nyelveken, hogyan lehet itt is egyenlő versenyfeltételeket teremteni, hogyan lehet a közúti ellenőrzéseket, illetve a vállalati ellenőrzéseket megfelelővé tenni. Az információval kapcsolatban is vannak ötleteink, tehát hogy mi legyen benne a kiküldetési nyilatkozatban még több információra van szükség a bizottság javaslatához képest. Továbbá vannak olyan javaslataink, amelyek a logisztikai láncolatnak a kötelességét bontszolgatják. Ez is egy fontos téma, amelyet még alaposabban meg kellene vizsgálnunk. A témát magát, illetve az esetleges szankciókat is, tehát hogy milyen szankciókat rójunk azokra, akik azt megérdemlik, fontos, hogy csak azokra, azokat büntessük, akik azt meg is érdemlik. Elnök asszony, ez lett volna a felvezetésem, ezek voltak a, csodával átszőtt szavaim, és akkor most lássuk, hogy a kollégáim, a kedves együttműködő kollégáim mit is fognak nekem mondani. Madame Klinen, Monsieur Deli, la parole est à... Nagyon köszönöm. Valóban nagyon sok módosító érkezett, ezek között van nagyon sok olyan, amely pozitív elmozdulást jelent, és igyekszik minimalizálni a vállalatok terheit, ugyanakkor sok olyan módosító indítvány is van, amelyeket nem igazán tudok egyetérteni, hiszen megerősítik az eddigi már meglévő protekcionista intézkedéseket, és ellehetetlenítik az egységes fuvarozási piac működését. A téma nagyon gyakran kelet-nyugat, régi új tagállamok egymásnak feszüléseként eh, van feltüntetve, és így él a köztudatban. Azonban számos találkozón már megerősítést nyert az a tény, hogy eh, az adminisztratív többletteher, amit a bizottság eredeti javaslata magával vonna, a piac minden résztvevőjére egyaránt negatív hatással lenne. Véleményem szerint egy olyan európai jogszabályra van szükségünk, amely minden tagállam és minden piaci résztvevő, beleértve a fuvarozás terén tevékenykedő közép- és kelet-európai kis, közép- és családi vállalkozások érdekeit is figyelembe veszi. Hiszen a közös cél a mobilitás, az áruk mihamarabbi eljuttatása a vevőkhöz a lehető legkedvezőbb áron. Ezért nagyon fontos, hogy a kompromisszumok keresésénél milyen irányba indulunk el, hogy ne veszélyeztessük a vállalataink jövőjét. Hiszen így is rengeteg a kihívás, elég ha csak gondolunk az egyre növekedő és minden tagállamban egyaránt jelenlevő sofőrhiányra. Ha nem leszünk elég körültekintőek a jogalkotás során, akkor ezt a sofőrhiányt még tetőzhetjük azzal is, hogy harmadik országok fuvarozási vállalatai és sofőrei jutnak egyre nagyobb piacrészesedéshez, akikre az európai jogrendet nem vagy csak részben, nagyon nehezen fogjuk tudni e, rá erőltetni, velük betartatni. E, esetleg a vállalatainkat arra ösztönözzük, hogy a sofőrjeik egyéni vállalkozóként dolgozzanak tovább, akikre szintén tudjuk, hogy nem vonatkozik a kiküldetés irányelv szabályai. Ezek olyan veszélyek, amelyeket meg kell fontolnunk. Egyetértek azzal, amit a jelentéstevő asszony mondott, hogy nagyon sok kihívás van, és nagyon sok megoldás kínálkozik. Egy szóval az látszik már most is, hogy a munka java még háta van, és nagyon sok egyeztetésre lesz szükség nekünk a néppárti frakción belül is, ugyanúgy, mint ahogy az a többi jelentéstevővel is magával a jelentéstevő asszonynal, de bízom valahogy abban is, hogy végül sikerrel járunk. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Deli úr. Következő felszólalónak adnám meg a szót. quería Köszönöm szépen elnök asszony. Kironen asszonynak szeretném megköszönni a jelentését. Megmutatta azt, hogy milyen fajta irányba kell keresnünk a jövőbeli megoldásokat, legalábbis néhány területen. A nemzetközi szállításról is beszélt, egyetértek mindazzal, amit elmondott. Az egyik célja a jogszabálynak az volt, hogy egy egyszerűsítés jön létre. Most ezt az egyszerűsítést végre kell hajtani, de nem jó az, hogyha a jogszabályt létrehozunk, de aztán ez nem alkalmazható. Tehát ezt tett a korábbi jogszabályon, most tehát jobban kell eh, teljesítenünk. Nagyon fontos a szabad közlekedés, de meg kell akadályozni a szociális dömpinget, és gondolni kell arra is, hogy a diszkriminációt is el kell kerülni. Főként az ellenőrzések tekintetében. A módosítóim egy része pontosan erről szól. A mai vita megmutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy ellenőrizzünk az utakon. Meg kell akadályozni azonban azt, hogy ez diszkriminatív módon történjen. Persze ebben az intelligens tahográf segíthetne, és Van de Kamp úr is elmondta azt, hogy az intelligens tahográf nem lesz itt azonnal, tehát a két platformot ki kell használnunk, ami már létezik az EMI, illetve az R platformot, ezek már léteznek, és úgy gondolom, hogy a bizottság lehetőséget kínálhatna arra, hogy elektronikus módon, akár két éven belül úgy történhetne az ellenőrzés, hogy ne kelljen akadályozni a teherautókat. Hasonló dolog történt már a határokon átnyúló büntetések esetében. Az adatbank részben lehetőséget kínált arra, hogy büntetőjogi következmények is lehessenek. Az is fontos számomra, hogy az ellenőrzések és ezek eredményei nyilvánosak legyenek, pontosan azért, hogy el lehessen kerülni a diszkriminációt. Egyetértek azzal, amit a bizottság javasolt, hogy legyen több ellenőrzés és több egyeztetett ellenőrzés legyen európai szinten, mind a cégeknél, mind pedig az utakon. Annak érdekében, hogy átláthatóság legyen itt, és ne legyen diszkrimináció, az előzések eredményeit nyilvánosságra kell hozni. az Európai Munkaügyi Hatóság is szóba került, én egyetértenék ezzel, de én úgy vélem, hogy más szektorokban fogják ezt bevetni, ahol a sokkal rosszabb a helyzet. Továbbra is úgy gondolom, hogy kell egyfajta hatóság, nem ismerem számra venni az ügynökség szót, tehát mindenképpen egyfajta hatóságra lenne szükség tehát, amely rendelkezne azzal a lehetőséggel, hogy ezeket az aspektusokat ellenőrizze. És hogy egyfajta keretet teremtsen. Úgy gondolom, hogy ez sokkal célra vezetőbb lenne. a kiküldetés az egyes szektorokban. Kilenen asszony beszélt erről. A transzitra ez nem vonatkozna. Szóval nulla napról, illetve 12 napról, vagy még többről is. Kilenen asszony megpróbálta ezt egyszerűsíteni, és azt mondta, hogy a kabotás, a szabályozás végrehajtására kell koncentrálni. Ezzel egyet értek. Itt is megvan a nullától 12 napig terjedő időszak. Úgy gondolom, hogy a KKV-kat kell támogatnunk, és azokat, akik nem súlypontszerűen foglalkoznak, foglalkoznak a kabotázsa, hanem csak néha, néha bizonyos okokból kifolyólag. Az öt nap lehetne itt érvényes talán, az eredeti bizottsági javaslatban is ez volt benne. Azzal is egyetértünk, hogy amilyen hamar csak lehet, bevezessék az intelligens menetírót, mert ezzel nagyon sok konfliktust el lehet kerülni és meg kell próbálnunk támogatni Kirenen asszonyt abban, hogy meg legyen a szükséges többség. Hogy itt egy jó jogi keret jöjjön létre. Köszönöm szépen, a Szender asszony. Zlatowski úr következik, köni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok túl sokat beszélni, és nem is akarom megismételni azokat az észrevételeket, amelyek már elhangzottak a vitában itt. Csatlakozom a Kilonen asszonyhoz intézett gratulációkhoz. Mint tudják, nagyon hosszú a módosítóink listája nagyon sokféle nézet nyilvánul meg, úgyhogy nagyon nagy erőfeszítést kell tenni a kompromisszum érdekében, nem lehet sokféle megoldást alkalmazni. Mi nagyon konstruktívak leszünk a mi frakciónk. Ragaszkodnánk ahhoz, hogy legyen egy lex specialis, mi szerint a közlekedési szektort kivennénk a kiküldési szabályok alól, aztán a kabotázs kivétele, ami lehetővé tenné, hogy a közös piacon tevékenykedő minden, és a közös szót hangsúlyozom, minden vállalkozás számára lehetőség lenne, illetve nem szabad arra kötelezni a vezetőket az útmenti ellenőrzések miatt, hogy állandóan egész kötek dokumentumot hordjanak maguknál, az ellenőrzések nagy részét a munkáltató székhelyén kell elvégezni. Néhány könnyítést, egyszerűsítést is várunk az administratív terheknél, annak érdekében, hogy kisebb legyen a bürokrácia a kiküldetés végrehajtásakor. Végül pedig abban bízunk, hogy mindez a józan ész alapján fog megvalósulni. nem lehet hat órán keresztül vezetni. Mindez szerepel majd a módosítóimban, itt meg is állok. Köszönöm. Köszönöm szépen Zlatowski úr. Telicska úr Bilbao asszony nevében. Igen, elnök asszony, Bilbao asszony nem tud ma itt lenni velünk sürgős elfoglaltsága miatt, és megkért, hogy előzetes gondolatait osszam meg önökkel. Ő is szeretné megköszönni az előadóasszony munkáját, az elvégzett munkát. Természetesen ő is felismeri, hogy egy nagyon bonyolult dosszéről van szó, ezért mélyrehatóan a frakciókban is alaposan meg kell tárgyalni a különböző aspektusokat. Az ALDE pillanatnyilag nem tud még ö, konkrét álláspontra helyezkedni, kollegialitás alapján részletesebb véleményt fogunk mondani több időre van szükség bizonyos kulcsfontosságú témák megvizsgálásához, adatbázis, közúti szállítási ügynökség létrehozása, vagy nem, aztán a bizottság friss javaslata a munkaügyi ügynökségről, meg a költségmegosztás kérdése és része a mobilitási csomagnak. Természetesen nagyon fontos lenne egy minősítési rendszer, illetve hogy milyen közlekedési módok kerüljenek bele ebbe. Ez persze nagyon kényes kérdés. Ő is látja a fényt az alagút végén. Az árnyék előadói egyeztetést követően azt mondhatjuk, hogy a munkaidő, meg a helyszíni ellenőrzés, információcsere, tehát ezeken a területeken jó irányban halad a tárgyalás, és mindenképpen pozitív volt, konstruktív az első egyeztetés. Nagyon fontos lesz a kiküldetés, kabotás, vezetési idő esetében egy horizontális kompromisszum megfogalmazása, folyamatosan kommunikálni kell. Ezzel kapcsolatban nem világos még, hogy az előadó szintjén, vagy az árnyék előadók, tehát az előadóknak kell csak együttműködni, vagy az árnyék előadókat is bevonják majd ezeknek a kompromisszumoknak a kialakításába. Végül pedig definiálni kell, hogy mit tartalmaz a kiküldetési nyilatkozat, 192, 93, 94-es módosítók erre vonatkoznak. Én most csak ennyit mondanék, mert kevés az időnk. Nyilván az általunk benyújtott módosítók is a rendszer működését hivatottak előmozdítani. Köszönöm szépen, Telicska úr, én is előadó vagyok ebben a konkrét dossziéban. Az általános irányelv a munkavállalók kiküldetéséről a foglalkoztatási szakbizottsághoz tartozik. Nagyon fontos, hogy a az állampolgárok, a munkavállalók ugyanolyan jogokkal fognak rendelkezni, 13. havi prémium, stb. Tehát tegnap este a trilógusban a háromoldalú egyeztetésen előzetes megállapodás történt, amire nagyon büszkék lehetünk mindjárt. Csak hogy itt van a közlekedési szektor, és egyes módosítókat olvasva azt gondolhatja az ember, hogy a közúti közlekedés teljesen kilóg az általános munkaügyi irányelvből, és tulajdonképpen az általános irányelvhez képest visszalépés történik. Ez probléma, nem mondom azt, hogy open bárnak kell lennie, egyesek azt mondhatják, hogy a közúti fuvarozók nagyon mobilisak, ezért más szabályokat kell rájuk alkalmazni. Én ezzel nem értek egyet, és világosan el is mondom, hogy van egy központi problémája ennek a szektornak, éppen a mobilitás, ezek a gépjárművezetők, és erre Lundgren úr emlékeztetett bennünket, aki maga is sofőr volt, méltatlan körülmények között élnek méltatlan. Ezek a kamionok a piacon működnek, Európában szabad mozgás van, vagy mozgás szabadság van, de mindenkinek részesülnie kell ebből és szabályokra van szükség ahhoz, hogy ez megvalósuljon. A lex specialis nem jelentheti azt, hogy a közúti fuvarozók alkalmazottai másodosztályú állampolgárra válnak, munkavállalóvá válnak, mindenkire ugyanazok a szabályok kell, hogy vonatkozzanak a belső piacon. A piaci egyensúlyt és a munkavállalói jogokat fenn kell tartani. Nem lehet szó arról, hogy egyfajta trójai falóvá válik egy ilyen spe speciális szabályozás, és minden területen más feltételek érvényesülnek. Erről nem lehet szó. És az Európai Munkaügyi Hatóság a 91. cikk alapján működhet majd a közlekedési területen is, és gondoskodhat arról, hogy ne csak papír fecnik maradjanak ezek a szabályok, hanem a valóságban is érvényesüljenek a szociális dömpinggel szemben, csak a kontroll, az ellenőrzés állhat, úgyhogy ellenőrizni kell a kis haszongépjárművek világát, és azt látjuk a valóságban, hogy a nemzetközi szállításban robbanásszerűen megnövekedett a számuk. Miért? Mert így meg lehet kerülni az európai szabályozást. Ebből elég volt, kedves kollégák, ezekre a problémákra konkrét választ, megoldást kell találni. Egy ö, kukta fütyül a tűzhelyen, és mindjárt fel fog robbanni. Vagy van megoldásunk, vagy nincs megoldásunk. Nem szabad panaszkodni, amikor már túl késő, akkor túl késő. Az én véleményem. Nagyon egyértelmű, a többi tervezettel kapcsolatban is elmondtam. Eredményt kell elérnünk, és nagyon fontos, hogy a közúti fuvarozásban dolgozók ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek, ugyanolyan szinten szabályozzuk az ő munkafeltételeiket, mint a többi munkavállalóét. Azért mondtam mindezt el, mert úgy gondolom, hogy e területeken nincs jogunk tévedni. Ajutó asszony nincs itt, Arno Tű asszony sincs, Lukasenszka asszony, tessék, Lundgren úr, bocsánat. Lundgren úr, öné a szó. Köszönöm szépen köszönöm az előadó munkáját, és köszönöm Karim Adeli munkáját is, mert megmutatta azt, hogy mennyire fontos az, hogy megoldást találjunk. Nem mehetnek így a dolgok tovább. Mindig is azt halljuk, hogy mindenkinek biztosítani kell a belső piachoz való hozzáférést, ez egy jog viszont, nem lehet az, hogy ez jog legyen ahhoz, hogy nyomorúságos bért fizessenek az embereknek. Nem lehet az, hogy rabszokaként éljenek az emberek egy hónapon át egy teherautóban, anélkül, hogy a családjukkal vagy a barátaikkal találkozzanak. Nem csoda az, hogyha valami ilyesmit megengedünk, akkor azonnal szembesülünk a szociális dömpinget. Már láttuk 2014 óta azt, hogy itt gond van. Persze, létezik a nemzetközi szállítás, más országokból érkező teherautók és szállíthatják a nemzetközi közlekedésben az árukkal, de nem szabad az, hogy az emberek kárra történjen ez, nem szabad, hogy kizsákmányozzák, kizsákmányolják az embereket közúti ellenőrzés, ez egy nagy eszköz, amit a nemzeti tagállamok rendőrségei alkalmazhatnak. Ez egy eszköz a rendőrség kezében, és a rendőrségnek rendelkeznie kell ezzel a lehetőséggel. A, az intelligens menetíró után ez a legfontosabb eszköz, a rendőrség láthatja azt, hogy ki meddig vezetett. Persze jó lenne, hogyha az intelligens tahográfokat korábban bevezethetnénk, de az, a, bíró, a rendőrségnek is kell valami, hogy a kezében legyen, amit bizetéként alkalmazhat. Itt van még a nehéz gépjárművek ellenőrzése. Ezt is a tagállamokban kell lefolytatni, már létezik egy ilyenfajta követelmény, de Gyakran a rendőrök azok, akinek meg kell állítaniuk a teherautót, ellenőrizniük kell azt, hogy rendelkeznek el megfelelő iratokkal, a jogosítványjal, hogy fogyasztottak-e alkoholt a sofőrök, és igazából igazi ellenőrzésre is szükség lenne közlekedési felügyelők részéről, akik tudják, hogyan működik mindez, akik ismerik a témát annak érdekében, hogy tényleg egy megfelelő ellenőrzési apparátussal rendelkezünk. Ezen kell lennünk, de igazából szerintem mindannyian ugyanazt szeretnénk. Madame Lukaszewska, la parole est à vous. Eh, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Z... Köszönöm. Hallottuk a mai nap eh, során a különböző aspektusokat, és kezdjük egyre jobban érteni a téteket. Ez jó jel, talán sikerül majd a kompromisszumokat kialakítani. A belső piac működése nagyon fontos, az Európai Unió lényegéhez tartozik, és ez kell, hogy a szemünk előtt lebegjen a munka során végig. De a munkavállalók kiküldésével kapcsolatban, tisztelt elnök asszony, nem lehet a gépjárművezetőket az Franciaországban építkezéseken egy-két hónapot töltő munkásokhoz hasonlítani. A vezetők csak átutaznak gyakran a különböző országokon, maximum egy napot töltenek ott. Én nagyon örülök neki, hogy vannak itt ebben a teremben olyanok, akik úgy gondolják, hogy a tranzitnak és a nemzetközi szállításnak nem szabad a kiküldetési irányelv alá tartoznia. Természetesen a csalással, a visszaélésekkel szemben fel kell lépnünk. A fiktív cégekkel, akik visszaélnek a dolgozók jogaival, mondjuk Németországban dolgoztatnak, bolgár fizetésért, nem értünk egyet az ilyen gyakorlattal, és örülünk neki, hogy ugyanolyan irányban gondolkodunk. Mi a helyzet az ellenőrzésekkel? Ezek is nagyon fontosak. Jobb együttműködésre van szükség a tagállamok között, de az ellenőrzéseknek nem szabad többlet adminisztrációval, bürokráciával járni a KKV-k számára, ez nagy nehézséget jelentene. Nem tudom elképzelni, hogy egy kamion sofőr több ezer dokumentumot tartson magánál. Tehát a dokumentumokat elektronikus formában kell tárolni, ami a kabotást illeti Kedves kollégánk Nilsson kollega családtagjával együtt érzek árnyék előadói egyeztetés most azért nem volt, de nagyon fontos a széndiokszid kibocsátás csökkentése. Biztos vagyok benne, hogy ezen a területen is kompromisszumra jutunk. Mennyi ideig, hány napig tarthat egy kabotás? Nem értek egyet azokkal, akik olyan módosítót nyújtottak be, miszerint törölni kell az egész kabotás fogalmát. Remélem, hogy sikerül eredményre jutnunk, és optimális kompromisszumokat elfogadni. Természetesen erre csak akkor van esély, hogyha minnyáján hátrébb lépünk egyet. Röbodalon asszony, köszönöm szépen, önök asszony, teljesen egyetértek azzal, amit ön jelzett a parlament és a tanács között, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvvel kapcsolatban történtekről mondott. A vezetőkre is vonatkoznia kell ennek. A 96-os irányelv vonatkozik a gépkocsi vezetőkre, a bért alkalmazó tagállamok betartották az európai jogot. Az előadók és az ennék előadók a nemzetközi szállítás és a kabotás között különbséget kell, hogy tudjanak tenni. Korábban már volt a parlamentben egy szavazás, a kiküldetési szabály az első naptól érvényesül. Rövodalon mondja, elnézést, hogy félbeszakítom túl gyorsan beszél, a tolmácsok nem tudják követni. Bocsánat, lassítok akkor, van még időnk. Tehát a foglalkoztatási szakbizottságban a liberalizáció hívei elismerik ezt az alapot a nemzetközi a kabotás esetében nemzetközi szállításnál bonyolultabb a helyzet, az irányelv problémákat okozhat. Ezért azt kérdezném az előadó asszonytól, hogy a foglalkoztatási szakbizottságban hogyan lehetne figyelembe venni a kipakolás országára vonatkozó nemzetközi szállítási feltételeket. Elnézést, hogy félbeszakítottam, de nem értettük volna. Koch úr, öné a szó. Ja, Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kielen asszony a jelentését, rövid leszek. Először is növelni kell az ellenőrzések hatékonyságát, ugyanakkor csökkenteni kell az administratív terheket. Ezért például felül kellene vizsgálni, meg kellene vizsgálni a heti pihenőt magát, magát a cégetnél, és nem pedig az közúton kell ezt ellenőrizni. Ezen kívül nem szabad, hogy a tagállam protekcionista megoldásokat alkalmazzanak. Egyetértek azzal a hatály kapcsán, hogy a tranzitot kivesszük, még akkor is, hogyha egyértelmű az, egyetemű ez, pedig mindig utalni eh, kell erre a dologra. Amellett vagyok, hogy a hatály esetében két napra korlátozódunk, és vizsgáljuk meg azt, hogy egy blokk mikor vonatkozik egy napnak, és itt 6 órát 9 órára növeljük. Köszönöm szépen, Kohúr. Riké úr, szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogok beszélni, mert nagyon sok minden elhangzott, ilyen irányban is, meg amolyan irányban is. Úgy gondolom, hogy két dolgot kell figyelembe vennünk. Az első, hogy a munkavállalók vagy a munkáltatók szempontjait veszük el, elsősorban figyelembe. Mert Franciaországban a szállítási szektorban általában a cégek érdekei érvényesülnek, és itt elég nagy a különbség kelet és nyugat között, és Spanyolországnak is más a helyzete. Mindenki elmondta a saját szempontjait, Zöldjoszki úrat leszámítva. Tehát mindenki olyan érveket hangoztat, amelyek már ezerszer elhangzottak. Ugye a kiküldetés Európa nagy érdeme, mások meg azt mondják, hogy a szociális Európa szégyene. Tehát a nemzeti tábor, az európai táborral szemben, a foglalkoztatók táborra, a munkavállalók táborával szemben. De nem olyan egyértelmű ez, ugye, hogy kik is a gazdagok, meg kik a szegények, ahogy ezt mondja de mi a jelentés tervezete elég kiegyensúlyozott, most persze cincáljuk szét, nincs rosszabb annál, hogy egy extrém, szélsőséges megoldásra jussunk, ami mentén széthassad a parlament két részre. Én eléggé osztom az elnök asszony véleményét, hogy az európai nép parlamentje vagyunk, ne feledkezzünk meg erről az apróságról, és hogy egy szociális kategória életkörülményeit nem lehet feláldozni egy szektor érdekében. Ezen el kell gondolkodni. A második dolog, lehet érvelni amellett, hogy speciális helyzete van a közúti szállításnak és külön szabályozás érvényesüljön itt, a gond az a kiküldetés speciális esetével az, hogy ilyenkor szélsőséges megoldások szoktak születni. Bízom benne, hogy kiegyensúlyozott lesz a kompromisszum, és tiszteletben tartja az a munkavállalók jogait. Köszönöm szépen, Réke úr! Wim van de Kamp úré a szó. Elnök asszony, az adatok cseréje a közlekedési, közlekedésben dolgozók esetében nagyon nehéz téma. Azt kérdezem magamtól, hogy nem a lehetetlen próbáljuk ezt szabályozni. Kíváncsi vagyok az eladó véleményére. Azt kérdezném tőle, hogy a keep it short and simple elvet kellene alkalmaznunk, tehát legyünk egyszerűek és rövidek. Ön azt mondta a bevezetőjében, hogy itt főként a szociális dömpingről van szó, de én ezt túlságosan negatívnak tartom, és óvakodnunk kell attól, hogy nehogy egy olyan rendszert hozunk létre, amely a gyakorlatban nem működik. Először is láthatjuk azt, hogy vannak általános eh, egyez- megállapodások az adatcseréről, és ami feltűnik, az az, hogy itt struktúrált adatcseréről van szó többnyire. Tehát, hogyha struktúrálisan küldenek ki valakit, akkor a nemzeti szabályozást kell alkalmazni, de a közlekedés a szállítás területén még mindig létezik a határokon átnyúló közlekedés, és akár egy hét alatt három-négy országban is járhat így egy sofőr. Ezt adminisztrálni kell, ez jelenleg még papíron történik, és fel kell tenni a kérdést, tudom, hogy most veszélyes lesz a megjegyzésem. Lehet, hogy a százezres sofőr hiány, ami 2025-re kialakulhat, lehet, hogy a sofőr hiányt egy ilyenfajta kiküldetéssel lehet-e majd megoldani, vagy akár jobb bérekkel, a jobb érekkel pedig egymás felé közelíthetne a belső piac. Persze ez 2025-re nem lesz megoldva, de az a rendszer, amely nagy bürokratikus terhet e, jelent, most ezzel kapcsolatban én kritikus vagyok. Még egy kérdés. Mi lesz a nem európai sofőrökkel? Lehet, Kilenen asszony, ahogyan is elmondtam, Nem most is látunk nagymértékű érkezést Belarusból, Ukrajnából, sőt, még Törökországból is. Még a Fülöp-szigetekről származó sofőröket is találtak már európai teherautókban. Ők is majd a kiküldetés alapra tartoznak? Ki fogja ezt ellenőrizni? Ki fogja majd ezt betartatni? Szeretném azért a válaszokat látni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Nagyon köszönöm Wim Vennekamp úr, és át is adom a szót Werner asszonynak, aki a bizottság, az Európai Bizottság álláspontját fogja megosztani velünk. Yeah, when we talk about post- Igen, amikor uh, munkavállalók kiküldetéséről beszélünk, akkor fontos megemlíteni, hogy csak az általános kiküldetési irányelvről született egyesség. Ez egy uh, hatalmas előrelépés az eszmecserében. A kiküldetésről, a munkavállaló kiküldetéséről mindig azt mondta a bizottság, hogy ez a közútra, a szállításra is vonatkozik, ugyanúgy, mint bármelyik másik munkára. Azonban, mivel egy nagyon mobilis szektorról van szó, ezért külön szabályokra van szükség. Kilanen asszonynak köszönetet szeretnék mondani, amiért ilyen egyértelműen mutatta be azokat az elemeket, azokat a hozzávalókat, amelyek a csoda megoldáshoz szükség, szükségesek, már csak a jó adagolás a feladatunk. Először is a fuvarozásnak a digitalizációjáról szeretnék mondani egy pár szót. Nem kellene talán új rendszereket kidolgozni, ha már vannak rendszerek, talán a meglévő rendszereket kellene használni az adatok megosztására. Alapvető fontosságú az információk egymással való megosztása, de fontos az is, hogy a már lévő rendszereket ki tudjuk használni, felesleges a terheket, új terheket bevezetni. Fontos, hogy a csere, az információ csere az igazán hatékonyan működhessék ami a kiküldetést illeti. Itt az eszmecsere mindenfelé elindult, vajon a kiküldetés az vonatkozzon-e a közúti fuvarozásra, vagy nem, milyen intézkedésekre van leginkább szükség a fuvarozási szektorban. Be kell ismernünk, és ezt látom, hogy a módosítókban különböző nemzetközi szállításról, áruszállításról beszélnek, és ezeket szeretnék egymástól elkülöníteni, amikor a kiküldetési szabályokat alkalmazzák. Talán ez érdekes dolog lehet, viszont ha megnézik a módosítókat, akkor kérem, hogy ne felejtsék el, hogy olyan szabályokra van szükségünk, amelyek egyszerűek. Egyszerűen meg lehet őket érteni, és egyszerűen lehet őket végrehajtani. A ezért javasolt az Európai Bizottság egy egységes küszöböt minden nemzetközi közúti fuvarozási műveletre. És akkor itt az administratív elvárásokra is szeretnék kitérni. Továbbra is azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy zárt lista a követelményekről, ugyanis ilyen listával lehet elérni azt, hogy a végrehajtás során azt hajtatjuk végre, amit valóban végre kell, és így a szektorban dolgozó vállalatok ezt nyomon tudják követni. A bizottság a javaslatában szeretett volna megoldani olyan problémákat is, amelyeket ma láthatunk, és amelyek mm, azt jelentik, hogy a különböző tagállamok különböző adminisztratív terheket rónak a vállalatokra. Tehát az, hogyha van egy egységes európai szabályozás, az már önmagában egyszerűsítésnek minősül. Értjük, hogy csak a valóban szükséges dokumentumokat kellene, hogy vigyék magukkal a járművezetők. Ez lehet papír alapú dokumentum, de lehet elektronikus dokumentum is. A többi információt pedig jó lenne, hogyha le lehetne ellenőrizni magának a közúti forozási vállalatnak a székhelyén, vagyis ismételten információcsere a nemzeti tagállam, a tagállami hatóságok között. Végül, de nem utolsó sorban, amikor az általános kiküldetés, illetve a szektorspecifikus kiküldetés között különbséget teszünk, akkor vannak még olyan kérdések, amelyekre nem válaszoltunk. A tranzit kérdése bizottság azt gondolja, hogy a tranzit az nem tartozik bele a kiküldetésbe. Mindig is ez volt a véleménye a tranzitról a bizottságnak. A második dolog pedig a hosszú távú kiküldetés. Értjük, hogy a hosszú távú kiküldetés ebben a szektorban, a fuvarozási szektorban nincs jelen. Ezt a kettő dolgot szerettem volna pontosítani. Nagyon köszönöm, Werner asszony, mondja az elnök. Klianan asszony, egy pár zárószó. Ennyi a szó. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm. Köszönöm a felszólalásokat. Szerencsés vagyok. Úgy érzem magam, mint egy, eh, mint egy szuperwoman, aki majd meg fogja oldani az összes problémát, itt a szuper csapattal a mögött, ezzel a eh, mindenféle szempontból kiegyensúlyozott, és munkára kész, egész nap és egész éjszaka munkára kész csapattal. I want to say today, and I want... A részletekre nem térnék ki. Tehát el kell gondolkodnunk uh, ezen a kiküldetésen, ugyanis amikor a szociális dömpingről beszélünk, itt ebben a szobában, ebben a parlamentben, akkor a szociális dömpingről úgy beszélünk, mint hogyha ne lenne egy, hát, nem lenne olyan vállalat, amely jó munkát végez. A KKV-kat jól ismerem, és tudom, hogy vannak még az európai fuvarozási szektorban is olyan vállalatok, amelyek megfelelnek minden egyes szabálynak, és amelyek jól bánnak a munkavállalókkal. Nem akarom én megbüntetni az összes összes vállalatot, a jókat is illetve azt is meg kell értenünk, hogy amikor a rendeletet, a szabályokat megváltoztatjuk, akkor látunk el, hogy nincs, olyan, nincs munka Európában vállalatok nélkül. Furcsa dolog ez, mm, amikor mm, megoldást találunk, keresünk, akkor mindig azt mondjuk, hogy mindenkit meg kell büntetni, pedig nem mindig mindenki hibás. Jelenleg az is probléma, hogy ha megváltoztatjuk a piacot, ha nagyon megváltoztatjuk a piacot, akkor a szabályozás, amelyet vizsgálunk, az csak a harmadik országba helyezi át a problémákat, és így az egész európai fuvarozási szektor bajba kerül. Na már most én ezt nem szeretném. Én úgy gondolom, illetve úgy is tűnik, hogy minden attól függ, hogy keletről vagy nyugatról szemléljük a kérdést. Jó lenne, hogyha az ilyen helyzeteket megpróbálnánk elkerülni. Azokat a helyzeteket, amelyek már a tanácsban kialakultak. Van három olyan tagállam, amely uh, alkalmazza a nemzetközi fuvarozási szabályokat, Németország, Franciaország és Ausztria, és uh, őszintén szólva, ezekkel a szabályokkal amelyek jelenleg érvényesek, és amelyek nemzetközi piaci szempontból vizsgálják a fuvarozást. Ezek, mm, ezek a kérdések mind-mind függőben vannak az Európai Unió bíróság, bíróságánál. A gépjárművezetőket van, hogy rabszolgaként dolgoztatják. Tudom, hogy van ilyen Európában is. Szükségünk van olyan szabályokra, amelyeket be lehet tarta, tartani. Egyébként a vállalatoknak a nagy része KKV. A közúti forrózásban dolgozó európai vállalatok nagy része KKV. De most, hogyha minden egyes tagállamból, egy másik tagállamba történő átlépéskor kiküldetési nyilatkozatot töltetünk ki a KKV-kkal, akkor kevesebb munka lesz, kevesebb munka lesz az európai járművezetők számára. A szigorú szabályok előfordul, hogy a szigorú szabályok miatt, én már mondtam, a harmadik országokba kerülnek át a munkák, és az egyéni vállalkozói létet is ösztönözzük ezzel. Szükségünk van arra, hogy egyensúlyt találjunk a szociális feltételek, a belső piac mm, kritériumai között, illetve a protekcionizmus között is. Szerintem sok dologra kell gondolnunk, sok dologról kell beszélnünk, sok dologra kell kitérnünk. Én azt gondolom, hogy szükség van egy európai bizalmi platformra is. Bizalmat kell építenünk, na de hogyan? Jó lenne, ha lenne egy olyan platform, amelyen keresztül a logisztikai lánc minden egyes szereplője bemutathatja, hogy a felelősségét megfelelőképpen elvégezte a szociális szabályok területén, és szerintem ki kell építenünk az egész közúti fuvarozási szektorban ezt a bizalmat, az egész ágazatban, az egész szektorban ki kell ezt építenünk. Azt gondolom, hogy nem minden a büntetésről, a végrehajtatásról szól, mert vannak jó szereplők, vannak jó játékosok, jó vállalatok. Véleményem szerint kiegyensúlyozott megoldásra van szükség, és szükségünk van arra, hogy ne csak a rosszakra figyeljünk, ne csak a rossz játékosokra. Megyek is vissza a vezetőfülkémbe, úgyhogy nem is pihentem, pedig Európa keres megoldást hogyha van valamilyen, van valamilyen postafiókjukban, de nem a postafiók vállalatukban, akkor nyugodtan küldjenek szerelmes leveleket Vimnek. Nem figyel rám, pedig puszikat küldök neki. Házasság köttetik az első sorban. Bizony, bizony. Nem, csúnya dolgokat mondtam róla és nem figyeltél, Vim. tehát vém küldjön nekem szerelmes leveleket és puszikat a megoldással egyben. De van megoldásod, ha bárkinek van, Izmálnak vagy Vimnek, remélem, hogy nekik van, ugyanis annyira összedugtátok a fejeteket, hogy biztos van a tarsolyotokban valamilyen megoldás. Igen, így vagyok, féltékeny vagyok, ugyanis nagyon szorosan működünk együtt. Így van, puszi nekem is, nem csak másoknak. Na de akkor folytassuk is, folytassuk a munkát. Mi elnézést, nem vettem be az összes gyógyszeremet reggel. Van, hogy ez így kijön belőlem. Az utolsó szó jogán elmondanám, hogy működjünk együtt, és ha bárkinek bármi ötlete van, akár vicces ötlete, ossza meg velem. Osszuk meg egymással, ugyanis minden egyes ötletre szükség van, minden felmerülő ötletre szükség van. Így tudjuk megvédeni a bolygót, stb. stb. Amen. Merci beaucoup, Madame Kilonen, sur ces mots d'amour. Köszönjük ezeket a szerelmes szavakat. Lehet csak Wim Wendekam kapott ilyen szép szerelmes szavakat. De akkor itt be is zárnám a zárójelet, és folytassuk valami mással. Méghozzá módosítókkal. És a szavazással. A szavazás majd május 24-én lesz, 9 órakor. Az összes jelentéssel akkor fogunk szavazni. Kilen asszony, itt leszünk, segítünk, bátorság, kitartás, megpróbáljuk majd a legtöbbet kihozni ebből az anyagból, és a legerősebb üzenetet elküldeni itt a parlamenten belül. Az utolsó pont, most el kell mennem sajnos, úgyhogy az utolsó pontot, pontnál nem én fogok elnökölni, hanem Riké úr. Nagyon köszönöm, majd a folyosón vagy jövő héten találkozunk, de maga az ülés folytatódik. Bien, c'est avec euh, déchirement que nous voyons partir notre... Nagy sajnálattal látjuk, hogy elmegy az asszony, de azért mi folytatjuk méghozzá az utolsó jelentéssel. Sajnos van egy jelentés, amelyel ma nem tudunk foglalkozni, már ö, említett sajnálatos okok miatt. Ez mindannyiunkat érint, elég sajnálatosan. Folytassuk tehát a következő napi rendi pontunkkal, méghozzá a gépjárművezető nélküli bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatról szóló irányelv módosításáról, és át is adnám a szót Monteiro de Aguiar asszonynak, aki a jelentéstevője ennek az anyagnak. Madame Monteiro de Aguiar arrive dans deux minutes. Kettő perc múlva érkezik a jelentéstevőnk. Vim, meg vagy mentve. Yes. What is... On va perdre tout le monde là. Voilà, si vous êtes euh, d'accord et afin que nous puissions terminer suffisamment rapidement, voilà, je remercie. Köszönöm szépen euh, Montero Aguilar asszonynak, hogy euh, csatlakozik, és meg is adom neki a szót, hogy azokról az áruszállító járművekről beszéljen, amelyeket gépjárművezető nélkül bérelnek. Köszönöm. Elnök úr, elnézést, hogy elkéstem. Egy másik szakbizottságban ültem, és ott próbáltam problémákat megoldani. Most tehát akkor a közlekedés. Először is köszönöm a kollégáknak, akik velem együtt dolgoztak, a titkárságnak is köszönöm az együttműködést. Nagyon intenzív volt a segítségük ezen technikai kérdésekben. Itt arról van szó, amiről már beszéltünk igazából ma délután. Technikai szempontból összetett ez a dolog, vannak különlegességek is ebben. Itt különösképpen Főként a legkülsőbb tagállamokról van szó, ahol sajátosságok vannak, és um, egyértelmű érdekük van ebben a témában. A javaslat általános célja az, hogy fokozatosan nyissuk meg a piacot a bérelt um, gépjárművek esetében, és itt alapvető kritériumokat állítunk fel a korlátozások csökkentése által. Nagyon különbözőek itt a szabályok, az előírások is, de a korlátozások is. Mit jelent az önálló tevékenység, mit jelent a nemzeti jegyzék, mit jelent a bérleti idő, ezen kérdések esetében megpróbáltunk foglalkozni módosítások keresét, keretében, a 81-es cikk is ezekre vonatkozik, 81-es módosító, és ez erre vonatkozik, és majd még a végső szövegben is megpróbálom ezeket felvenni. Szerettem volna még egy dolgot elmondani. Azon voltunk, hogy válaszokat találjunk az idény csúcsokra, az idényszerű megnövekedett kereskedet, keresletről már többször szó volt, és ebből az okból is fontos az, hogy a jelenlegi irányelvet átdolgozzuk hogyha károsodott gépjárművekről van szó, vagy hogyha a gépjárművek azonosításáról van szó, vagy arról a százalékos arányról van szó, e, amit egy adott tagállamban bérenek ezeket is figyelembe vettük. és természetesen azt próbáljuk tenni, amit általában gyakran szoktuk tenni, egy olyan jogszabályszöveget létrehozni, amelynek célja az, hogy minél kevesebb teherrel járjon ez az állampolgárok számára. A helyes végrehajtására van szükség ennek a jogszabálynak. Erre szeretnénk törekedni, és ezért megpróbálunk válaszokat találni a problémákra, amelyek ebben az irányelvben előfordulnak. Annak érdekében, hogy ne vegyek igénybe sok időt, egy utolsó elemet szeretnék még megemlíteni. munkavállalók védelme, a munkafelteleik védelme, ezt egy kicsit elválasztva kell szemlélnünk. Tudjuk, inkább mégis az elejéről kezdem. Ezek a jogszabályok szólnak a képzésről, és más kérdésekről, olyanokról, amelyek egy más irányelvben is benne vannak már. Ebben a specifikus esetben csak olyan gépjárművekről van szó, amelyeket kibérelnek, de sofőr nélkül, és amelyeket tájfuvarozásra használnak, tehát itt nincsenek, nincsen szó szociális kérdésekről. Tehát nem olyanokra, mint ami a 2000 per 59-es irányelvben van. Megpróbáltam figyelembe venni a frakciók álláspontjait, megpróbáltam egységességre törekedni úgy, hogy figyelembe vettem a piac szükségleteit is. Nem akarunk túlságosan sok intézkedést, egy kiegyensúlyozott dokumentumot szeretnénk, és a lehető legtöbb javaslatot szeretnénk felvenni. Persze. Köszönöm szépen, Montero de Aguilar asszony árnyék előadóként Anderson asszonynak adom meg a szót. Először is hadd mondjak köszönetet a jelentéstevőnek a kitűnő munkájáért, amit ezen fájlal kapcsolatban végzett, és az lépésért és jó volt az a szeminárium is, amit tartottunk az érintettekkel. A titkársának is köszönetet mondok, mert nagyon jól kezeljük ezt a kérdést. Egyetértünk nagyon sok kérdésben, de úgy véljük, hogy nagyon fontos foglalkoznunk azzal is, hogy a piac hogyan működik megfelelően, és hogyan lehet ezt ellenőrzetten, szabályozottan működtetni, még akkor is, hogyha nem kelt nagy figyelmet ez a jelentés, mégis fontos ez, hiszen itt van a végrehajtás kérdése. Biztosítani kell azt, hogy eh, ezek a bérelt eh, járművek nem okoznak gondot más területeken, amiket már szabályoztunk, például a végrehajtás során. Itt van a regisztráció, a, a, vagy akár a, a rendszámok kérdése, vagy itt van a biztonság kérdése is. Hadd tisztázzam, hogy utalt a szociális eh, kérdésekre. Nem az a célunk, hogy a munka jogot ide helyezzük, hogyha szeretnénk megérteni a szabályozói keretet itt, akkor biztonságosabb volna ez, és kevesebb problémát okozna ez, és a bizottság, amit kiemelt a bérelt gépjárművek esetében, ez sokkal igaz, jobbak környezetvédelmi szempontból, ezek újabbak, és azt is biztosítani kell, hogy azok, akik vezetik ezeket az autókat, azok megfelelően tudják üzemeltetni, vezetni ezeket a gépjárműveket. Tehát még egyszer mondom, hogy itt nem a szociális kérdésekről van szó számunkra, hanem egy általános keretet szeretnénk, amely működőképes Európa egész számára. Köszönöm szépen Anderson asszonynak, az ECR-től nincs itt senki, az de részéről Telicska úr kapja meg a szót, tessék. Uh, az árnyék jelentéstevőnk van Hindenburg úr nem tud itt lenni, más kötelezettségei miatt, ezért én fogok helyette beszélni először is. Meg kell szüntetni az akadályokat, amelyek miatt a fuvarozók nem tudnak megfelelően működni az EU-ban, ahogy azt a bizottság is javasolta. Minimális liberalizációra van szükség a bérelt autók esetében, ugyanakkor a korlátozásoknak arányosnak kell lenniük a tagállamoknak, lehetővé kell tenni azt, hogy korlátozzák a bérelt autókat, 25%-ra lehetne ezt korlátozni a teljes flotta esetében, hogyha kevesebb, mint négy autóból jár, áll egy flotta, akkor max. egy autót lehet engedélyezni. Lehetővé kell tenni a bérelt gépjárműveket négy hónapra a szezonális csúcskereslet idejére. Nem szabad korlátozni a hat tonnánál nagyobb gépjárművek bérlését, módosítókat és be fogunk nyújtani. Ennyit szerettem volna mondani a kollégám nevében. Köszönöm szépen, Telicska úr. Ajala Szender asszony kíván még hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen. Én nem a, a teherforrozásról szeretnék beszélni, én összességében a bérelt autók bérelgépjárművekről szeretnék kérdezni, még pedig a bizottságtól. Lesz-e lehetőség arra, hogy legyen a jövőben egy olyan javaslat, amely a bérelt gépjárművekkel, vagy a leasing cégekkel foglalkozik, illetve Hogyha A-ban bérlek egy autót, B-ben szeretném ezt hagyni, ez a leggyakoribb, de általában ez rendkívül nehézkesen működik. Hogyha valaki Szaragozában akar valamit bérelni, ez rendkívül nehéz, aztán ezt Toulouse-ban hagynát, nagyon nehéz, nagyon költséges. A bizottságot arról kérdezem, hogy nem lehetne itt harmonizációt folytatni, hogy az állampolgárok életét egy kicsit megkönnyítsük. Ez megkönnyíteni a cégek életét is. Szerintem mindenki számára ez hasznos lenne. Köszönöm, Werner asszony itt van velünk. Akkor újra megadom a bizottságnak az ott tessék, hallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Montero asszonynak, az előadónak és az összes képviselőnek a módosításokért. Ez a csomagnak nem szociális jellegű része, hanem belső piaci klasszikus jogszabálytervezet. A tagállamoknak nagy része megengedi az állampolgárainak, hogy bérelt járművel szállítsanak, nincs ezzel probléma, nagyon hatékonyan tud ez működni, bizonyos korlátozásokat szeretnénk feloldani, annak érdekében, hogy a vállalkozások jobban tudjanak működni, különösen a csúcsidőszakokban, a a javaslat második cikkében van a lényeg, és ezt a módosítók támogatják, tehát eh, hogyha eh, valaki a saját eh, országában használhat bérelt autót szállításra, akkor az egész EU-ra kiterjed ez a joga, tehát semmiképpen nem szabad, hogy egy tagállam diktálhassa a szabályokat a székhely alapján. A második cikknél, illetve a, más, a harmadik cikknél külön lehetővé tesszük a székhely szerinti tagállamnak, hogy bizonyos korlátozásokat foganatosítson, annak alapján, hogy elkerülhető legyen az adó elkerülés. A járműveket ugyanis tagállamonként igen különbözően adóztatják, tehát a vállalatok adott esetben az adózási szempontból kedvezőbb helyekre eh, helyeznék ki papíron a járműveket, ezt szeretnénk elkerülni egyetlen korlátozást tennénk, hogy ezt elkerüljük, a bérelt jármű használatának időtartamát korlátoznánk, egy hónapot javasoltak, de úgy gondoljuk, hogy ez túl drasztikus lenne a szezonális csúcsidőszakokhoz képest. saját célra való felhasználásnál is korlátozhatnák a tagállamok egyes módosítók szerint a felhasználást. Ez ellentétes a bizottság szándékával. Mi rugalmassá akarjuk tenni a rendszert, nem látjuk okát annak, hogy korlátozzuk a saját célra való felhasználást hogyha nincs más választása, akkor a vállalkozás lehet, hogy vásárol majd egy járművet, amit kevesebbet fog használni, és ettől lehet, hogy idősebb lesz a járműpark. A saját célra való felhasználásnál a korlátozó tagállamokban több az üres fuvar, mint a nem korlátozó tagállamokban. Aztán, mint minden javaslatnál, nagyon fontos itt is a végrehajtás. Olcsón, kis terhekkel kell ezt megoldani, ezért támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek a digitális eszközöket és a, így a nemzeti elektronikai nyilván, elektronikus nyilvántartásokat helyezik előtérbe. reál időben a rendszámot be kell vinni a nemzeti rendszerbe. Így lehet tudni, hogy melyik jármű áll bérlés alatt, és melyik nem. Fontos az eszközök arányosságát szem előtt tartani, és azt szeretnénk, hogyha önök is ezen a prizmán át tekintenék ezt a módosítót. Tehát a belső piacot hatékonyabbá kívánjuk tenni, és azokat a szabályokat ki akarjuk iktatni, amelyek gazdaságilag nem indokoltak. Arányos és végrehajtható szabályokat akarunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Werner asszony és Montero Diagulár asszonynak adom vissza a szót a zárszóra. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék egyszerűen mondani, hogy a legutolsó árnyékelő adói egyeztetésen megállapodtunk, hogy figyelembe vesszük, hogy a második cikk és a harmadik cikk külön kezelendő a korlátozások szempontjából, figyelembe vesszük az Európai Bizottság célkitűzését, amit a tanács is támogat. Köszönet minden kollégának a kommentárokért. a Szender asszony, amit mondott, az nem kötődik közvetlenül a jelentéshez, de megértettem, hogy mit akar mondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm asszonyom, mivel a, az egyes mobilitási csomag, akár csak az egyes mobilitási csomag többi részéről május 24-én délelőtt szavazunk erről a javaslatról is, valószínűleg egész délelőtt szavazni fogunk. Nincs több témánk, úgyhogy lezárom az ülést. Április 10 Kettedikén én csütörtökön 9 órakor folytatjuk. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok!